bizottság nyilatkozatát fogjuk meghallgatni ebben a témában. A bizottság részéről Tyson asszony kap most szót. Elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők! Nagy örömmel mutathatom be önöknek, az Európai Parlamentnek a bizottság javaslatát a munkavállaló kiküldetéséről szóló irányelv kapcsán. Ma délután a biztosok kollégiuma elfogadta ezt a javaslatot, és hát még meg sem száradt a tinta gyakorlatilag a javaslat szövegén. A munkavállalók kiküldetése, illetve a munkavállalók szabad mozgása a belső piac területén az egyik alapvető pillérünk itt az Európai Unióban. Szinte meg sem kérdőjelezte a múltban senki ezt az alapvető szabadságot, ugyanakkor azonban az ehhez kapcsolódó aspektusokat igenis vitatják sokan, például a mobilitás hatása a különböző tagállamokra, a meglévő szabályok végrehajtatása, továbbá bizonyos egyensúlytalanságok, amelyek igazságtalannak tűnnek egyesek szemében, és negyed sorban az egységes játékszabályok megteremtése a belső piacon. Biztos vagyok abban, hogy ezeket az aggályokat nem szabad semmibe venni, inkább el kell oszlatni azokat. Fontos, hogy a reakciónk ne az legyen, hogy a munkavállalók mobilitásától elállunk. Fontos, hogy ezt a mobilitást fenntartsuk, hiszen ez az Európai Unió szempontjából rendkívül fontos, fenn kell tartanunk a mobilitást a polgárok, a társadalmaink és a munkaerőpiacaink miatt is. Fontos, hogy világos, végrehajtható és átlátható szabályokat hozzunk, ez nem mindig van így, és van mind javítani ezen a téren. Úgy gondolom négy eszköz van a kezünkben jelen pillanatban, amelyek a nemzeti hatóságoknak lehetőséget biztosítanak arra, hogy gondoskodjanak arról, hogy a mozgás szabadsága e- igazságos legyen. Itt van például az EURES, az illegális munka elleni küzdelemre létrehozott platformunk is itt van, és itt van a munkavállaló kiküldetéséről szóló irányelv. A rendelkezésre álló eszközöket minél előbb végre kell hajtani. Az én szolgálataim aktívan segítenek a tagállamoknak ebben de amint az irányelvek végrehajtása, illetve nemzeti joganyagba való átültetésének határideje lejár, júniusban a bizottság nem riad vissza attól sem, hogy megragadja szükséges eszközöket a végrehajtás érdekében. Ugyanis az igazságos munkaerőpiac csak akkor működik, hogyha a döntéseket végre is hajtjuk. Szabályok végrehajtása természetesen a megoldásnak csak az egyik része másrésztről arra is szükség lesz, hogy aktualizáljuk és megerősítsük a szabályokat, ha arra szükség van. Ezt szem előtt tartva a munkavállalói mobilitásra vonatkozó csomagot múlt év végén véglegesítettük ugyan, de ahogyan önök is tudják, úgy döntöttünk, hogy elhalasztottuk a, ennek az elfogadását mindaddig, amíg az Egyesült Királysággal kapcsolatos egyeztetések le nem zárulnak. Az Egyesült Királysággal kapcsolatos megállapodás megtön, megszületett, és most már azt is tudjuk, hogy addig sem fogadhatjuk el ezt a jogszabálycsomagot, amíg meg nem tartotnánk a népszavazást az Egyesült Királyságban. Ugyanakkor azonban a munkavállaló kiküldetésével kapcsolatos javaslatban haladhatunk előre, és az Európai Bizottság 2016-os munkaprogramjának részét is képezi ez az anyag. Tisztelt képviselők, szeretném világosan elmondani, mi is az én politikai vízióm. Több kiküldetésre van szükség Európában, nem pedig kevesembre. Körülbelül 1,9 millió kiküldetésre kerül sor évente Európában. Ez egy nagyon magas növekedés a korábbiakhoz képest, de a munkaerőnek csak az 1%-át érinti mindössze. Tehát nagyon nagy a kiaknázható potenciál, és a bizottság a határokon átnyúló szolgáltatásokra vonatkozóan előrelépést szeretne elérni, ezt le is írtuk a belső piacra vonatkozó stratégiánkban. Miközben azonban a kiküldetések számát növelni kívánjuk, biztosítanunk kell azt is, hogy a rendszer igazságos legyen, igazságos legyen a munkavállalók és a vállalkozások felé egyaránt. Sok minden elhangzott már, a belső piaci szabályok, és a szociális szabályozás egyensúlyáról. Fontos, hogy a piaci szabályok a szociális védelmet ne lehetetlenítsék el. Azonban az európai szociális modell lényege az, hogy ez a két elem kéz a kézben jár, és ennek is így is kell lennie. Az 1996-os munkavállalók kiküldetésére vonatkozó irányelv meghozatalakor ez volt a cél, és továbbra is ez marad a cél határokon átnyúló szolgáltatások biztosítása, miközben a munkavállalók védelmét biztosítjuk, és egységes játékszabályokat hozunk létre. A 96-os irányelv elfogadása óta 20 év telt el, az európai munkaerőpiacok természetesen jelentősen változtak ez idő alatt. 28 tagállamunk van, és nagyon nagyok a különbségek a tagállamok között, sőt növekedtek a különbségek a tagállamok között. Konvergencia helyett divergenciát látunk, ez pedig kiatással van a munkavállalók kiküldetésére is. A minimum bére vonatkozó szakadék egy 1 a 3-hoz arányról megváltozott egy 1 a 10-hez arányra. Különbség mutatkozik abban is, hogy a különböző tagállamokban mi képezi a bérezés alapját. Kaphatnak-e például karácsonyi prémiumot a munkavállalók? Kaphatnak-e 13. havi bért? A jelenlegi kiküldetési szabályok nem adnak világos választ ezen kérdésekre, ez pedig bizonytalansághoz vezet, és napi szintű vitákhoz. Ez nem jó a kiküldött munkavállalók számára, akik esetleg nehézségekbe ütköznek a jogai érvényesítésekor, de rossz ez a kiküldő vállalkozások számára is, hiszen a tranzakciós költségek megnövekednek ezáltal, sőt lehet, hogy el is állnak a kiküldetéstől, hiszen túl bonyolultnak tűnhet számukra ez a rendszer. Egy versengő, versenyre épülő piacon a termelékenység, az innováció képezi a siker alapját, a munkavállalók mobilitása itt nagyon fontos, de nem szolgálhatja a munkavállalók és a vállalkozások érdekeit, illetve az európai versenyképesség érdekeit egy globalizált világban az, ha csak a profitra összpontosítunk. Tisztelt képviselők! Az építkezési ágazat, illetve az építőipar adja a kiküldetések nagy számát, de más ágazatokra is kiterjed ez immár. Újságírók, bankárok, egészségügyi dolgozók és mások is külföldön dolgoznak, kiküldetésben vesznek részt, nem mindig szavatolja az érdekeik figyelembevételét a jelenlegi szabályozás, és azt is látjuk, hogy a kiszervezés és más gyakorlatok egyre jobban elterjednek a munkaerőpiacon. Ezek a gyakorlatok előnyökkel is járnak, de piaci torzuláshoz vezethetnek, és igazságtalans, igaz, igazságtalanok lehetnek bizonyos esetekben. A kiszervezésnek a helyi bérek csökkentése a legfőbb célja, ugyanakkor azonban a munkaerőpiac szempontjából kedvezőtlen gyakorlat, nem ez az a belső piac, amelyet megígértünk, amelynek létrehozását megígértük a polgároknak. Nem ilyen, nem ilyen egységes piacot szeretnénk. Világos, hogy az 1996-os kiküldetésre vonatkozó irányelvet hozzá kell igazítani a mai realitásokhoz. Minden bizonyal önök közül sokan emlékeznek még az irányelve kapcsolatos vitákra. Annak idején én is parlamenti képviselő voltam, magam is élénken emlékszem arra, hogy akkor mennyit vitáztunk erről, de biztos vagyok abban, hogy most meg tudunk állapodni egymással. Amióta átvettem a hivatalomat, folyamatosan egyeztetek a különböző frakciókkal, tagállamokkal és az érdekelt körökkel, és a következő kéréseket jegyeztem fel mindenek előtt. Jobb védelemet kell biztosítani a munkavállalók számára, egységes szabályokat kell létrehozni a határokon átnyúlóan működő és a helyi, lokális szolgáltatókra vonatkozóan. Biztonságra van szükség, fontos az arányosság és a hátrányos megkülönböztetés tilalma elvének betartatása, az a javaslat, amelyet az Európai Bizottság ma elfogadott, mindenképpen figyelembe veszi mindezen aggályokat, mégpedig kiegyensúlyozott módon. Célzott kiigazítást javasolunk, ami a bérezésre vonatkozó rendelkezéseket illeti, figyelembe véve az Európai Bíróság gyakorlatát és figyelembe véve a különböző tagállamok jellegzetességeit is. A bérre vonatkozó összes szempontot figyelembe vesszük. Emellett a szociális szolgáltatásokra vonatkozó szabályokat is figyelembe vesszük, a több mint 24 hónapra kiküldött munkavállalókat a fogadó ország munkaerőpiacába integráltnak tekintik majd, valamint jobban hozzá kell igazítani a szobaforgó irányelvet más irányelvekhez, és mindenképpen egységes szabályokra van szükség. Tisztelt elnök úr, kedves parlamenti képviselők! Remélem, hogy tüzetesen tanulmányozzák majd ezt a hivatalos javaslatot, hiszen azt láttam, hogy az elmúlt napok során nagyon sok nem hivatalos javaslatról számolt be a sajtó. Remélem tehát, hogy nyitottan állnak, majd, nyíltan állnak majd hozzá ehhez a javaslathoz, és konstruktív megközelítésről tesznek tanúbizonyságot. Szívesen eljövök a parlamentbe bármikor, hogy egyeztessek önökkel, a bizottság szeretne konstruktívan együttműködni a társjogalkotókkal, az Európai Parlamenttel és a tanácssal is, és remélhetőleg sikerül megfelelően megállapodnunk majd. Köszönöm szépen, elnök úr! Káza képviselő következik. Köszönöm szépen! Tisztelt elnök úr, először is engedje meg, hogy köszönetet mondjak Tyson biztos asszonynak. hiszen nagy bátorságról tett tanúbizonyságot, amikor elkezdte az irányelvről való tárgyalást, hogy ez az irányelv távolról sem volt tökéletes. Mi a néppárt részéről úgy gondoltuk, hogy vannak olyan területek, amelyen még javítani kell. Véleménykülönbségek vannak, bizonyos kérdésekben nem tudunk megegyezni, sőt, saját frakciómon belül is nem, nagyon bonyolult volt elérni, hogy legyen egy közös álláspontunk, ami a bizottsági javaslatot életi. Most viszont a többi frakció felé fordulok. Nem lehetünk populisták egy ilyen fontos pillanatban. A parlamentnek közösen kell azt az üzenetet továbbítania, hogy kompromisszumot szeretnénk elérni, közösen, Együtt fogunk dolgozni a jelentéstevővel, és mindent megteszünk azért, hogy az összes koordinátorral, az összes árnyék jelentéstevővel kompromisszumot érjünk el. Mert megvan annak az alapja, hogy elérjük ezt a kompromisszumot, és hogyha ezt sikerült megtenni, akkor az a nagyon erőteljes üzenetet küldünk a tanácsnak, és remélem, hogy a tanács is el, el tud fogadni egy közös álláspontot. El tud fogadni egy kékkártyás kérdést? Kérdezi az elnök. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. Tisztelt képviselő úr, <clears throat> bocsánat, én azt hiszem, hogy amikor ön a többi frakcióhoz fordult, így eh, a szocialisták részéről eh, mindenféleképpen föl kell, hogy tegyek egy kérdést, bár ez nem csak önre, önhöz szól. Eh, ön hogyan gondolja megvalósítatónak azt, hogy a kihelyezett dolgozók esetében legalább a helyben érvényes minimálbéreket fizessük illetve ahol nincs minimálbér ott legalább valamilyen európai átlagot próbáljunk meg találni. hogyan lehet ezt egyáltalán elérni az ön véleménye szerint? ma őszintén szólva azt próbáltam elmondani, hogy nem mindenki kapja meg azt, amit szeretett volna, de ezen a mostani megállapodással az a helyzet, hogy kompromisszumot kell elérni. Nem az a kérdés most, hogy én mit fogok profitálni ebből, hanem hogy miben fogok tudni engedni, hogy végül mindenki profitáljon ebből. Ez, ezt jelenti a kompromisszum, hogyha populisták leszünk, akkor mindenki veszíteni fog. Nem csak mi, hanem a munkavállalók is. A munkavállalók azt várják tőlünk, hogy, hogy egyesüljünk. Köszönöm. Tárgyaló képviselő. Nem arról van szó, hogy korlátozásokat szeretnénk, hanem arról, hogy a kiküldetéseket fair és méltányos módon alakítsuk. Tyson asszony, nagyon örülök annak, hogy a bizottság belátta, hogy önmagában a végrehajtási rendelkezések nem elendő, elegendőek, hanem módosítani kell a, az eredeti irányelvet is. A szociáldemokraták, is úgy látják, hogy a múlt héttel ezelőtti javaslatot is sikerült most kiavítani, de hogyha a szociális párbeszédet komolyabban vették volna, akkor ezt a munkát meg is porolhatták volna maguknak, mert a, az egyenlő munkáért, egyenlő bérezés elvét mindenki számára ki kell terjeszteni, és minden egyes kollektív szerződés vonatkozásában érvényre kell juttatni. Maximális sztenderdekre van szükség, és a tagállamokat helyzetbe kell hozni, azaz továbbra is alkalmazhassanak a munkavállalók javát szolgáló szigorúbb szabályokat. Aztán a kiküldetésnek a korlátozása is hagy némi kívánivalót, hiszen itt most 24 hónapról beszélünk, miközben tudjuk, hogy kevesebb, mint fél évet töltenek kint a kiküldött munkavállalók. A hat hónapra való korlátozás lenne a célra vezető megoldás. Ezen kívül az érdemi problémákat kell kezelnünk, az alávállalkozói hosszas láncolatok, a postaláda, postafiók, cégek, aztán a kölcsönző öm, irodák általi kiközvetítés, a versenytorzulás, az alacsonyabb ö, szociális ö, költsége kapcsán, tehát a munkavállalóknak a védelmét és az ő érdékeit kellene ö, szem előtt tartani. Sulce úr tenne föl önnek egy kékágyás kérdést. Elfogadja? Frau Kollegin Steinruck, Sie kommen jetzt... Ugyanúgy, ahogy ön, én is Németországból származom, és éppen elmondta, hogy egyenlő munkáért egyenlő bérezést tart fontosnak, de ön Németország vonatkozásában hogyan definiálja az azonos munkahelyet? Ez egy helység, egy város, egy tartomány? Mire gondol, amikor ezt mondja? Hiszen tudja, hogy ugyanazért a munkáért egész Németországban azért nagyon különböző béreket fizetnek ki, úgyhogy érdekelne az ön definíciója. Mikrofon nélkül nem halljuk sajnos a képviselőasszonyt. Igen, pontosan ez volt számomra fontos minden regionális, minden ágazati kollektív szerződést úgy kell meghatározni, hogy a minimum, a minimál bér legyen az alapja a kiküldetésnek, mert hogyha két ember dolgozik akár egy hely, helyen, és ugyanazt a munkát végzik, akkor nyilván a javadalmazásban is ugyanaz a, az elf kell, hogy vezérelje a munkáltatót. Ez a méltányos. Köszönöm. Un minut. McIntyre asszony kap szót egy percre. A jobb jogalkotásról volt szó éppen az előbb, és hát azt kell mondanom, hogy ez pont nem a jó példa erre, sőt, ez pont az ellenkezője. Nagyon rossz ötletnek tartom, hogy ezt a csomagot újra kicsomagoljuk, ahol gyakorlatilag még a végrehajtási rendelkezéseknek a megvalósulását, végrehajtását várjuk a tagállamokból. Úgyhogy ezt nem üdvözlöm. Ami az részleteket illeti, a munkavállalók védé, védelme, illetve javadalmazása sokkal szélesebben értelmezendő, mint a korábbi megfogalmazás. És ez lehet, hogy visszaüt, főleg a KKV-kra. És a javaslat ugyan nem utal egyértelműen az egyenlő munkáért egyenlő bérezés elvre, ez mégiscsak egy ö, ö, kísérlet a bizottság részéről Úgyhogy nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy nehogy megint egy olyan ö, jogszabályt alkossunk, aminek nem látjuk be még a következményeit. Elfogadja a kék kártyát az öntől balra ülő kollégájától? Éker úrtól? Éker úr, parancsoljon. Nemet mondott, úgyhogy majd akkor a vita után ezt megbeszélik egymás között. Lebajova asszony következő két percre. I think that every member has right not to accept a... Azt gondolom, hogy mindenkinek joga van nem elfogadni a kék kártyát, úgyhogy nem arról van itt szó, hogy valaki kihátrál, ne is haragudjon elnök úr, de ezt nem mondhatja elnökként az elnöki székből ezen az ülésen. So, uh, Damna Labajova. Vážený pane předsedající, vážená paní komisár. Köszönöm szépen, Elnök úr, tisztelt biztos asszony! A munkavállalók kiküldetéséről szóló jogszabály javaslat számunkra meglepetés, hiszen létezik egy hatályos jogszabály, amely a munkavállalók szabad mozgásáról szól. Úgy gondolom, hogy egyetlen dologra van szó, védjük a munkavállalókat. Ön szerint pontosan mi a Kit céloz meg ez az új jogszabály? Nem tudjuk, hogy ez egyenek pontosan mi az értelme ez? Megfelel a jobb jogalkotásnak? Azt próbálják elérni, hogy jobb béreket kapjanak Európa szerte ezek a kiküldött munkavállalók? Nos, ami a munkások, munkavállalók kiküldetését illeti megvizsgálták a reálgazdaságokat az Európai Unióban? Megvizsgálták, hogy milyen különbségek vannak a fizetésekben Európa szerte? Én attól félek, hogy a tagállamok között viták alakulnak majd ki, és egyre több akadálya lesz a mobilitásnak. A tagállamokban ezt a dolgot nem definiálták, és szerintem mindenképpen negatív hatása lesz a határon átnyúló gazdálkodásra, illetve a, KK, a határon átnyúló kereskedelemre, illetve a KKV-kre. Úgy gondolom, hogy versenyképesre van, versenyképességre van leginkább szükség, mindent meg kell tenni azért, hogy versenyképesek majd maradjunk. Köszönöm. Hendel képviselő következik másfél perc. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Az elmúlt négy évben a kiküldetés szinte robbanást élt meg itt Európában, és ez nem volna rossz magában, de sajnos a visszaélésekre vonatkozó számok is robbantak. Persze a bizottság és Juncker úr is bejelentette, hogy ezt vissza kívánja szorítani, és az egyenlő munkáért egyenlő fizetés elvét követni akarja ugyanazon a munkahelyen. Na most, ha megnézem ezt a tervezetet, hát azért ebből nem ez köszön vissza. Nagyon sok minden hiányzik. Hogyha kiküldött munkavállalók csak 24 hónappal azt követően, hogy ott dolgoznak, megkapják az egyenlő fizetést, akkor ez nem elegendő, ez nem elég jó. Aztán a munkáltatók felelősségét sem sikerült, felelősségvállalását sem sikerült megoldani, még mindig ott van a bérdömping, nem oldottuk meg az áll, egyéni vállalkozóknak a problémáját, akiket olyan munkavállalóként küldenek ki, akik önállóak, miközben nem azok aztán a láncvállalkozásoknak a problémáját sem oldottuk meg, sőt, az effektív tagállami szintű kontrollt sem sikerült megoldani, mert nincs, szabad, nincs tisztázva az ellenőrzési mechanizmus a tagállamok között. Úgyhogy biztos asszony, nem elég jó még ez a tervezet, és ha nem tud jobbat az asztalra tenni a bizottság, akkor most kell a parlamentnek felállni és végrehajtani az, az egyenlő bérezést. Köszönöm szépen. Lambert asszony következik. Parancsoljon. Thank you, President, and thank you to the Commissioner for the presentation. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a biztos asszonynak az elmondottakat. Úgy gondolom, minden, mindannyian egyetértünk abban, hogy biztosítani kell a munkavállalók jogait, bárhol is dolgozzanak, bárhonnan is származzanak. Biztosítanunk kell, hogy ne zsákmányolják ki őket, és Gondoskodnunk kell arról, hogy a munkavállalók kiküldetését ne használják fel arra, hogy szándékosan lejjebb, szándékosan csökkentsék a béreket. Tudjuk, hogy a munkavállalók kiküldetése főként bizonyos ágazatokat érint, és azt is tudjuk, hogy a vonatkozó szabályokat még nem hajtották végre teljes körön az összes tagállamban. Sokan amiatt is aggódnak, hogy a tagállamoknak nincsenek meg az erőforrásaik például az ellenőrzések végrehajtásához megvizsgáltuk, hogy a javaslatok az aggályokra választ adnak-e. Azt hiszem nem vagyunk teljes körülön meggyőződve erről. Tudni szeretnénk, hogy a kollektív megállapodások esetében előrelépés történik, nem kellene-e az ágazat és vállalkozási megállapodásokat is szemügyre vennünk, ami a bércsomagot illeti, úgy tűnik, hogy ez jobb megoldásnak tűnik, különös tekintettel arra, hogy sok tagállamban a minimálbér nem elég a megélhetéshez, de talán érdemes a, elgondolkodni azon is, hogy a bérek csökkentése valószínűleg nem olyan vonzó a munkavállalók számára, tehát még tüzetesen meg kell vizsgálni a javaslatot, hogy megállapíthassuk, hogy valóban megválaszolja az aggájainkat ez a javaslat. Ékő képviselő. A munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelve lehetővé teszi a munkavállalók kiküldetését, akkor is, hogyha kétségbesett helyzetben vannak, és valójában nincs stabil munkahelyük. munkahelyük. Folyamatos egy, egységesítést hajtunk végre, és nem veszük figyelembe a tagállamok közötti különbségeket, ez bosszantja fel különösen az Egyesült Királyságbeli polgárokat is. Sokszor a kiküldött munkavállalók esetében például a munkavállalók szállás, elszállásolásáról is gondolkodik a cég. Az én választókerületemben a munkavállalóknak nem jut ki ilyen luxus, úgy látom, hogy ez a szabályozás a bérek lefaragásáról szól, a minimálbér felé hajtjuk a munkavállalókat, miközben gazdasági migrációt gerjesztünk. Egyre világosabbá válik, hogy az Európai Unió a nagyvállalatokat akarja támogatni, az EU-s szakpolitikánk a bérek csökkenéséhez vezettek, és ez lesz a vesztünk. Június 23-án minden munkavállaló, aki elveszítette a munkahelyét, minden munkavállaló, aki a migráció miatt szenvedett el veszteséget, végre szóhoz jut és hallathatja hangját. A többség fel fogja szabadítani Nagy-Britanniát. Köszönjük szépen, Jerzslovieckas asszony másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr, Hölgyeim és uraim, tisztelt biztos asszony! Először is köszönetet szeretnék mondani a biztos asszonynak. Örülök annak, hogy az Európai Bizottság végre foglalkozik a foglalkoztatás problematikájával. Úgy gondoljuk, ez egy nagyon fontos téma. Ugyanakkor gondolkodom azon, hogy az Európai Bizottság vajon miért sietett ennyire az irányelv reformjával. Az összes tagállam úgy gondolom elfogadta a vonatkozó szabályokat és végrehajtotta azokat. Sajnálom, hogy az Európai Bizottság nem várt még egy kicsit, és egyszerűen a tagállamok feje fölött nyújtotta be javaslatát. Úgy gondolom, hogy a kohéziós megerősítése szempontjából, a kohézió növelése szempontjából fontos, hogy új szabályokat hozzunk, ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk azt sem, hogy a kiküldetést vállaló vállalatok a helyi vállalkozókra nem jellemző költségekkel szembesülnek. A KKV-kat is szem előtt kell tartani, hiszen lehet, hogy meggyengül a belső piac. Sok esetben a kiküldött munkavállalók bizonyos hézagokat töltenek be a munkaerőpiacon, továbbá látni kell a Nyugat és Kelet-Európa közötti mozgást is. Az akadályok emelése korlátokat szabhat és növelheti a szürke zónákat. Az elnök félbeszakítja felszólalót. Köszönjük szépen Jászlovjecka asszony. Jongerius, asszony, két perc. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, biztos asszony. Múlt hétvégén hazámban az újságok főcímei arról írtak, hogy több száz román dolgozik a holland kikötőben egy eurós óra vérért. És volt egy fantom cég, minden mögött egy fantom cég állt Romániában. Ez egyáltalán nem izolált eset, sok ilyen eset van. Nem a román munkások hibája ez, de meg kell nézni azt, hogy hol vannak még joghézakok, és ezeket meg kell oldani, ezeket a problémákat meg kell oldani. Végre rájövünk arra, hogy a 28 különböző munkaügyi piac csak akkor működhet egyszerre, hogyha a mobilitási viszonyok méltányosak, igazságosak, és amelyek védik a munkásokat. Azt hiszem, hogyha ezt az irányelvet sikerül megvalósítani, az mindenképpen pozitív lépés, Fontosnak tartom, hogy egyértelműek legyenek a kompetenciák, a hatáskörök, a, fel, a felelősségi viszonyok, és hogy ezeket a különböző munkaközvetítő ügynökségek is alkalmazzák. Az is nagyon fontos, hogy a tagállamok közötti egyéb juttatásokban a különbségeket hogyan lehet megoldani, finomítani. Az említett esetben a holland kikötői munka, a hollandiai kikötői munkások esetében is fölmerült ez a probléma. Azt gondolom, hogy a különböző szociális jogszabályokat is koordinálni kell, itt még sokat lehet javítani. De az egy helyen dolgozók mindenképpen azonos bért kell, hogy kapjanak ugyanazért a munkáért. Köszönöm. Lotovski úr következik, egy perc. Működik a mikrofonom? Igen. Köszönöm szépen. Sokszor csodálkozom azon, hogy az Európai Bizottság egy olyan pillanatban, amikor az EU egy ilyen nehéz helyzetben találja magát, egy újabb feladattal kíván foglalkozni. Ez az új, megreformált irányelv a mobilitás növelését fogja elő, elősegíteni, ennek pedig az lesz a következménye, hogy bizonyos tagállamokban a munkanélküliség eh, drasztikusan megnövekszik, többet között Lengyelországban is. A fogyasztóknak emellett magasabb árakat kell mm, elviselniük. Úgy gondolom mindenek előtt Nyugat-Európa látja majd a hasznát ennek az új irányelvnek. Látjuk persze, hogy hogyan néz ki például az európai közlekedési piac. Nem lehet az, hogy bizonyos gazdagabb tagállamok akadályokat hozzanak létre a nemzeteken átívelő, a határokon átívelő mobilitás számára. Szerintem mindenképpen ellenőzni kell ezt a szabályozást. Harkin képviselő következik másfél perc. Köszönöm szépen, végre itt van ez a javaslat az irányelv kiegészítésére. Juncker úr azt ígérte, hogy az azonos helyen azonos munkát végzők azonos bért kell, hogy kapjanak, örülök ennek a javaslatnak. Az elmúlt évek során sok-sok esettel foglalkozott az Európai Bíróság, bizonytalanság övezte az irányelv különböző rendelkezéseit. Biztos vagyok abban, hogy most sikerül kezelni ezen kérdések legalább egy részét. Az Európai Unió működéséről szóló egyes cikkei biztosítják az azonos bánásmódot, és szólnak a kiküldött munkavállalókról is. Emellett a szezonális munkavállalókra, a részmunkaidőben dolgozó munkavállalókra és egyéb csoportokra is bizonyos szabályok vonatkoznak. A helyi és a kiküldött munkavállalók bére között azonban hatalmas különbség mutatkozik meg helyenként, a kiküldetés tehát egyfajta lefelé mutató spirált indít be a bérek területén. Igen, versenyre van szükség a vállalatok között, de ahogyan ön is elmondta, biztos asszony, fontos, hogy ez a verseny különböző elemekre támaszkodjon, ilyenek a termelékenység, a szakértelem, az innováció, a szolgáltatás típusa és minősége, nem szabad, hogy csak a bérek legyenek az egyetlen meghatározó elem. Köszönöm szépen, biztos asszony, Káza úrtól eltérően én ezt egy megfelelő lépésnek tartom. Köszönjük szépen. De Jerik úr következik. Az európai munkavállalók számára közös, egy közös teret kell létrehozni, amit biztos hogy ön javasol, az azt jelenti, hogy felrúgjuk az eredeti rendszert. Mi egy új irányelvet szeretnénk, mégpedig úgy, hogy a szakszervezetekkel egyeztetnek, hogy valóban egyenlő viszonyokat biztosítsunk a kiküldött munkavállalók számára, egyenlő munkafeltételeket, egyenlő béreket. Az is nagyon fontos, hogy legyen egy európai munkafelügyelő testület, aki ezt ellenőrizni. Új gazdasági szocio- szociáldemokratikus jogokat kapnának így a munkavállalók. Ha nem így történik, akkor sajnos a jelenlegi tendenciák fognak megmaradni. Köszönöm. Domnul, Domna Reimke, un minut. Reimke képviselő következzék egy percben. Köszönöm szépen. Az Európai Unió jövője veszélyben forog, mert nagyon, polgár, nagyon sok polgár nincs már meggyőződve arról, hogy az EU be tudja teljesíteni az ígéreteket. Úgyhogy én is felteszem magamnak a kérdést, hogy eleget teszünk-e azért, hogy méltányos munkerőpiacot hozzunk létre, amely megelőzi a munkavállalók kizsákmányolását, és meg is védi őket. Ezzel a javaslattal, amelyel a kiküldetés irányelvet reformálnánk meg, látjuk, hogy nem megyünk még elég messzire. Nem tudjuk azt a az ígéretünket teljesíteni, hogy a kizsákmányolástól megóvjuk a munkavállalókat, pedig ők nagyon is ki vannak szolgáltatva, úgyhogy rá vannak utalva, főleg a kiküldött munkavállalók a, a védelmünkre. Sokan ugye határon átnyúlóan dolgoznak, ezért is kiszolgáltatobbak. Úgyhogy a tagállamoknak is a meglévő jogszabályoknak az átültetését, megvalósítását kellene komolyan vennünk. Úgyhogy szégyen, hogy mi vagyunk az egyik leggazdagabb régió a világban, és mégis nagyon veszélyes, sokszor életveszélyes körülményeknek vannak kitéve a munkavállalók. Én bízom annak, hogy ezzel a javaslattal tényleg előrébb lépjünk és elérjük az ideális helyzetet. Köszönjük szépen. AGA képviselő következik egy percben. Köszönöm. Tisztelt biztos asszony, 2014-ben az Európai Bizottság egy olyan jogszabályt javasolt, amelynek az a célja, hogy az volt a célja, hogy a szociális dömping ellen fellépjen. Valójában illetve azt is meg kellett volna tennie, az is célja volt ennek a jogszabálynak, hogy a fantom cégeket megszüntesse. Sajnos ez nem történt meg, többféleképpen megpróbált ugyan fellépni az Európai Bizottság, de nem sikerült megoldani a problémát még mindig nagyon nagy gondok vannak azért, mert a tagállamoknak nagyon nagy a szabadsága abban, hogy hogyan alkalmazzák ezeket a jogszabályokat, és ők is ellenőrzik, hogy ezt hogy hajtják végre. Tehát alapvetően a tagállamoktól függ az, hogy megfelelő megfelelő módon ellenőrzik-e, tájékoztatják-e az illetékeseket, illetve hogy egyáltalán eljárnak-e valamilyen módon a, azok ellen, akik nem, tartják, akik nem tartják tiszteletben a szabályokat. Jó lenne, hogyha kicsit korrektebb és hatékonyabb módon járnánk el most. Köszönöm, Schulze úr következik. Biztos asszony, szeretnék először is köszönetet mondani azért, amit itt elénk tárt ma, és amit előadott. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó elep, alap, amivel dolgozni fogunk tudni. Fontosnak tartom azt is, hogy Európában tényleg foglalkozunk újra ezzel a témával, mert azért nem minden alakult úgy, ahogy szerettük volna ezen a téren. Mégis óva intek attól, hogy itt általánosítsunk, hanem tényleg az adatokkal és a tényekkel kell foglalkoznunk, mert nem minden kiküldött munkavállaló jelent problémát. Ugye sokszor beszélnek arról, hogy csak az alacsony bérezésű országok felől történik kiküldés a magas bérezésébe, és így következik be a bérdömping, de ez nincs így, mert éppen fordított a trend. A munka vállalókat, illetően ahol vannak problémák. Igen, ezt nem lehet eltagadni, a vágóhidaknál, a szolgáltatások körében és az építkezéseken valóban vannak visszaélések, de ezt ahogyan a néppárti szociális ügyi papírnak neveztük ezt, megfogalmaztuk a javaslatokat. Szerintem annak tartalma nagyon fontos. És még egy téma, amire szeretném felhívni a figyelmet, egyenlő bérezés ugyanazért a munkáért, ugyanazon a munkahelyen. Szerintem ez kiváló szlogen, nagyon jól hangzik, de nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem megvalósítható, hiszen mit jelent a bér? Ez bruttó, nettó értendő, meddig kell ott dolgozni, mi az, hogy egyenlő munka, hogy lehet ezt összehasonlítani, és ugyanaz a hely, mit jelent ez, ugyanaz a tartomány, ugyanaz a város, ugyanaz a munkahely. Tehát jócskán lesz még itt vitaanyagunk. Köszönjük szépen. Ulszkolga asszony következik másfél percre. Köszönöm szépen, biztos asszony. Ön és Juncker úr egy tervezetet állított össze, ugyanazt a bérezést követelik ugyanazért a munkáért, a szakszervezeteket is bevonnák a folyamatba, neki kellene a bérszintet eldönteniük, nem pedig a politikusoknak. Viszont hát hol tartunk most? Van egy javaslatunk, ami pont az ellenkező irányba hat. Korábban volt egy másik javaslat, és a mostani azért jobb, mint a korábbi. Tehát ezt alaposan meg kell vizsgálni. Mit tudunk? Hát az, hogy az EU-nak több mozgásra van szüksége, akkor fogjuk tudni megáll, megvalósítani az egyenlő bérezést, az egy ugyanolyan munkáért alapelvet. Tiszen asszony egyfajta biológiai bérezésről beszélt, női bérezésről, amelyek automatikusan alacsonyabbak a férfiakénál. Hát ez régen valóban így volt, de földrajzilag motivált bérezésről is beszélhetnénk, erre lenne szükség. És azt gondolom, hogy ez nem elfogadható. Meg kell változtatni ezt a mostani helyzetet. És ez akkor lehet eredményes, hogyha átdolgozzuk ezt az irányelvet. A foglalkoztatási bizottságon belül nagyon szorosan együtt fogunk önnel működni. López Bermejo következik egy perc. Köszönöm, elnök úr. 20 évvel ezelőtt a szakszervezetek azt kérték, hogy legyen egy irányelv, amely a kiküldött munkavállalók esetében a munkakörülményeket garantálja. Ezt nem sikerült elérni, mert nem volt prioritás ez akkoriban. Úgy tűnik, hogy a a belső, a belső piac egységessége azon keresztül valósul meg, hogy megtagadjuk a, a munkavállalók egyenlő jogait. Attól még nagyon messze vagyunk, amit Juncker úr kért, hogy egyenlő munkáért egyenlő bért kapjanak a munkavállalók. Nem egyértelmű, hogy mi lesz ennek az új jogszabálynak az eredménye. A kiküldött munkavállalók még mindig az ágazati megállapodásokon kívül helyezkednek, és ezért nagyon nehéz a normális a normális munkakörülményeket érvényesíteni. Tehát nem védett munkahelyek azok, ezek, és több mint két millió emberre vonatkozik ez, akiket gyakorlatilag kényszerű, kényszer hatására kell, hogy elhagyják otthonukat és vállaljanak munkát, azt gondolom, hogy ezek az emberek védelemre szoruljanak. szorulnak. Köszönöm. Madame la commissaire, chers collègues. Tisztelt biztos asszony, kedves kollégák, végre szociális Európáról is beszél a bizottság. Nos, nem tökéletes ez a jogszabálytervezet, de azért van előrelépés, például egy munkahelyen azonos munkáért azonos fizetést kell kapni. De hagyjuk a szlogeneket, tovább kell eljutni, igazi, ö, igazi garanciák kellenek, fekete listát kell létrehozni a csalóvállalatokról, mindez nagyon fontos, és mi hamarabb meg kell ezt tenni, mielőtt túlságosan késő legyen. Miért mondom ezt? Biztos azt, hogy azért, mert a szociális dömping az, Európa, az Európát védő és az Európát leromboló erők közötti gigászi harc szimbóluma. Azt gondolom, hogy az Európai Unió sorsa forog a kockán, úgyhogy mindenképpen létre kell hozni egy európai testületet, ahol, amely a munkafelügyelőket tömöríti. Erre van szükség. Egy, azt gondolom, hogy csak ez lehet az ára, vagy csak ezen az áron megszerezhető az igazi Európai Unió. Köszönöm. Ász képviselő, másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is örülök annak, hogy megszületett a javaslat, és haladni tudunk ebben az ügyben. Világos, hogy a különböző tagállamok, de a képviselők sem értenek egyet ebben az irányelven. Örülök annak, hogy Tyson asszony ilyen álhatatosnak mutatkozott ennek tükrében ebben az ügyben. Két millió eh, európai sorsáról van szó, két millió munkavállaló sorsáról és a belső piac működéséről. A munkavállalók és szolgáltatások szabad mozgása nagyon fontos, de fontos, hogy ez a szabad mozgás igazságos is legyen. A javaslat megfelel annak a két prioritásnak, amelyet itt meg szeretnék említeni. Az egyik a határozott időre vonatkozó kiküldetés, ezt, ez ugye időben korlátozott, és ennek megfelelően kell definiálni. Hogy meddig tarthat egy kiküldetés, arról még vitázni kell itt a parlamentben, de hogy egyáltalán bekívánunk vezetni egy határértéket, az már jó. Ami a bérezésre vonatkozó javaslatot illeti, szerintem jó lenne a nagyobb átláthatóság, jó lenne ez a kiküldött munkavállaló és a munkaerőpiac szempontjából is. A javaslat konkrét, a szöveg konkrét javaslatokat tartalmaz, úgy gondolom Tyson asszony szövege kiegyensúlyozott, jó alapot képez a további együttműködéshez, a további munkához, és szerintem mindannyian itt az Európai Parlamentben különösen, közösen kiegyensúlyozott megoldást tudunk kialakítani. Simon képviselő, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal akartam kezdeni, hogy a UKIP kollégának elmagyarázom, hogy miről is szól ez az egész. Ez az egész arról szól, hogy megakadályozzuk a visszaéléseket a mozgás szabadságában. Meg akadályozhatjuk ezeket a visszaéléseket. Szívesen elmagyaráztam volna a Jukipes kollégának, de elment, hiszen elmondta, megtartotta a 60 másodperces felszólalását, és utána elment a bárba. De szeretnék gratulálni a biztos asszonynak, meghallgatta a kéréseinket. Sok kolléga elmondta, hogy még nagyon sok munka vár ránk, Nekünk az Egyesült Királyságban az ágazat és a vállalati megállapodások a lényegesek. 24 hónap úgy gondolom nem jó megoldás, 6 hónapra lenne szükség, de úgy gondolom az alap jó. Köszönöm. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Régner asszony következik egy perc. Köszönöm szépen, tisztelt biztos asszony. Ön maga is elmondta, hogy a verseny általában nem igazságos verseny, mert a bérek, a bérekhez kapcsolódó egyéb költségek révén keletkezik verseny, és nem az innováció, az új ötletek révén. Nagyon fontosnak tartom ezt a javaslatot, és úgy gondolom, hogy örvendetes, hogy végre megszületett ez a javaslat. Nekem egy konkrét kérdésem lenne önhöz. Ausztriában sokszor a legolcsóbb mm, megoldást kínáló vállalatok kapják meg a szerződéseket. Ezek olyan munkavállalókkal dolgoznak, akiket két évre kiküldenek valahová, és ilyenkor sokszor a származási országban állítólagosan befizetik a szociális mm, juttatásokat, de ez nincs így, mert a határokon átnyúló együttműködés nem működik megfelelően. Az önök által javasolt változtatásokkal a különböző idevágó irányelvek és a hatóságok közötti együttműködés is működni fog végre? Fé képviselő, egy perc. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Végre megvan a szöveg erről a régóta elhitott, erről a Rikó elhitott irányelvtől. A kiküldött munkavállalók esetében nagyon fontos, hogy meg védjük őket megfelelő munka körülményekkel, megfelelő normák betartásával. Régóta foglalkoztat minket ez a kérdés. Nem tudom, hogy ez a néhány módosítás, amit a mostani javaslatban olvashatunk, meg igazán egyenlő feltételeket teremte. ami frakciónk számára nagyon fontos az, hogy megvalósuljon az egyenlő munkáért egyenlő fizetés alapelv. Nos, vegyes, kép, vegyes a képünk, vagy a véleményünk erről a jogszabályi javaslatról úgy tűnik, hogy 2014-ben nem volt még világos a bizottság számára az, hogy mennyire súlyos a probléma. Kicsit szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy most tudja -e ezt, vagy fel tudja -e mérni a bizottság, hogy mi a helyzet. Jó lenne, hogyha a két szöveget együttesen látnánk. Köszönöm, hogy az elnök most a spontán hozzászólások következnek. Nos, a néppárt részéről hatan iratkoztak fel. Ami a többi frakciót illeti, van néhány jelentkező. Késésben vagyunk, három kollégának tudom megadni a szót a néppárt részéről, és utána pedig a többiek következnek majd. Van de Kandelár képviselő parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony, kedves kollégák! soha nem lehet tökéletes egy javaslat, és amit elénk került is olyan, hogy mindannyiunknak nem kielégítő, van akinek túl messzire megy, van akinek nem megy elég messzire, viszont ez egy kiegyensúlyozott javaslat, mert a munkavállalók érdekeit szem előtt tartja, és a, és a vállalkozások számára pedig egyenlő terepet biztosít. A saját lehetőségeim belül sikerült a bizottságnak ugyanazon a helyen ugyanazt a bérezést elérni, ugyanazért a munkáért, anélkül, hogy a nemzeti bértárgyalásokba beavatkozott volna. És ez fontos. Ez egy jó előrelépés. Itt a parlamenten belül vagyunk, ahol most vitázunk, de a tagállamoknak kell majd előrevinni ezt a folyamatot, nekik is kell ellenőrizni, és az információkat kicserélni egymás között. Azt tudjuk, hogy csak hatékony jogszabály ellenőrzés vezet célra, és ez nyilván a digitális együttműködésre is vonatkozik, az egy a tagállamok között is ez a szociális dömpingre is igaz. Itt is azonban egy kicsit sebességre kell kapcsolnunk, hogyha vissza akarjuk a, kapni a, a polgárok bizalmát, konferáti úr. Tisztelt biztos asszony, a bizottság nagyon komoly erőfeszítést tett, és ez remélem hasznos is. A végeredmény sajnos kiábrándító. Szerintem semmiféle ideológiai probléma nincsen a szabad mozgással, sőt a mobilitás fontos része a versenyképes modelleknek, hogyha azt akarjuk, hogy vállalkozásaink versenyképesek legyenek. De ez csak akkor elfogadható, vagy akkor van így, hogyha a szabályok azonosak, illetve a munkafeltételek és a munkakörülmények és a fizetések is azonosak. Nos, ez a fajta paritás nem található meg az önök javaslatában, úgyhogy lehet, hogy nulláról kéne kezdeni, és nagyon oda kell figyelni erre. Nagyon oda kell figyelni a helyzetre, mert a helyzet folytorosan változik. 24 hónap a stabilizációra, ez nem túl sok, de a szezonális munkavállalók esetében ezt a határidőt szabták meg. Egyébként az is gond, hogy, más, hogy olyan országokkal, mint például az Egyesült Királyság való megállapodásban sokszor változnak a határidők. Marias kolléga, köszönöm. A szociális dömping ellen kell védekeznünk, hiszen a mobilitásra nagy szükség van, a munkavállalók ezt kérik, de van itt egy paradoxon a kormány és államfők megállapodtak a brit problémákat, a brit problémák kapcsán történt egy csúcs találkozó, viszont most az a helyzet adódott, hogy a nemzetiség alapján diszkriminálás, diszkrimináció fog történni az Egyesült Királyságban tehát bizonyos országok szülöttei él, kap, megkapnak majd bizonyos jogokat, élhetnek bizonyos jogokkal, mások nem az Egyesült Királyságban. Ez nem diszkrimináció? A külföldi munkavállalókkal szemben a nemzetiség vagy az állampolgárság alapján? Nagyon sok görög tudós számára ez gondot jelent majd. Hogyan beszélhetünk egyáltalán a munkavállalók mobilitásra? Nagyon-nagyon ambivalens döntés, ezt köszönöm. Doamna González. González kolléga, köszönöm szépen, elnök úr. Az európai az európai tagállamok szerettek volna minél jobb gazdasági eredményeket elérni, de az igazi konvergenciát, a szociális konvergenciát elfelejtették. Amikor, ha igazi szociális Európát alakítottunk volna ki, akkor, vagy ha igazi szociális Európáról szeretnék beszélni, beszélni, akkor nem nézhetünk, nem fordíthatjuk félre a fejünket, amikor ilyen problémákat látunk. Az lenne jó, hogyha demokratikusabb és több joggal rendelkező, szociálisabb státusz felé haladnák, nem pedig fordítva. De sajnos most becsapjuk magunkat, hiszen nem az európai értékek mellett mentén haladunk, mindent támogatni kell, ami a szociális dömping ellen szól. A kiküldött munkavállalókkal kapcsolatos jogszabály azt várjuk, hogy valóban megvédjék azokat a munkavállalókat, akik a saját országuk határain kívül már vállalnak munkát. Köszönöm, Marán Sárki, következik. Köszönöm, elnök úr. Ezt az irányelvet újra elővette, biztos asszony. De biztos asszony, ezt a kérdést leginkább a populisták használják fel, úgyhogy ő nagyon bátor biztos asszony. Nagyon bátor, hogy ezt megmerte tenni. Az ön célkütőzés az, hogy több legyen a mobilitás Európában. Azt szeretnénk, hogy a munkahelyeket, hogy munkahelyeket teremtsünk, hogy megkönnyítsük a vállalatok életét, és hogy európai szintre emeljük a szociális védelmet. Az összes európai munka, munkavállalót védeni kell, hogy megfelelően dinamikus legyen ez a fajta védelem. Nos, nagyon fontos az, hogy itt együtt, és meghallgattam a kollégákat is, tehát nagyon fontos az, hogy itt együtt egy konszenzust alakítsunk ki, hogy mindannyian együtt tudjuk elérni ezt az eredményt. Ön mellett állok, biztos asszony, köszönöm. Köszönjük szépen. Az ECR részéről kért valaki még szót, Rohanan asszony kért még szót, és mivel a népárt részéről három kollégának adtunk lehetőséget, ezért úgy gondolom még egy kolléganőnek is, még egy további kolléganőnek azért lehetőséget kell biztosítanunk, öné a szó tehát, parancsoljon. Tällä hetkellä... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a lehetőséget. Több mint 8 millió Európa Uniós polgár dolgozik jelen pillanatban hazájától távol, vagy keres ott munkát, közöttük magasan képzett szakemberek is találhatók. 1,6 millió európai határokon átívelően átnyúlóan vállal munkát. És akkor itt van a kiküldetésre vonatkozó irányelv is, ez 1,5 millió munkavállalót érint. Függetlenül attól, hogy a munkavállalók mely csoportjához tartozik egy egyén, joga van ahhoz, hogy ugyanazon munkáért ugyan, ugyanolyan magas bért kapjon. Egy kétsebességes, illetve két osztályból álló munkaerőpiac nem létezhet, mert az nagyon nagy problémákat szülne. Emellett a vállalkozók között, vállalkozók közötti verseny is torzul. Sógor Csaba következik. I strongly agree with the... Egyetértek az Európai Bizottság álláspontjával, szerint bármilyen jogszabály kialakítását a tényekre kell alapozni, ezért nem látok logikát abban, hogy már most nekifogjunk a munkavállalók kiüldetéséről szóló irányelv módosításához. Úgy gondolom, hogy először meg kell állapítani, hogy a korábbiak milyen eredményre jutottak. Különösen, amikor a belső piacról, illetve a mozgás szabadságáról és a szolgáltatások határokon átívelő nyújtásáról van szó, mindenképpen oda kell erre figyelni. Nagyon fontosnak tartom, hogy ne kockáztassunk, ne kockáztassuk azt, hogy akadályokat emeljünk a mobilitás útjába. Köszönöm. Köszönjük szépen, most pedig a biztos asszony kapja meg a vita lezárásaképpen a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, tisztelt képviselők, ezt az igazán átfogó vitát. Nagyon rövid leszek, mert az elején úgyis hosszasan vezettem be a vitát. Szeretném megköszönni még egyszer tehát ezt a vitát. Végül is ezt vártam valakik. Úgy gondolják, nem megyünk elég messzire, mások az, hogy nem vagyunk eh, eléggé bátrak, túl gyorsak vagyunk, túl kevésbé eh, jól haladunk előre mert nem elég gyors a sebességünk, de bizakodó vagyok, és itt a az Európai Parlamenten belül is nagyon sok kollega tanúbizonságát adta annak, hogy hajlandó az együttműködésre, és részt vegyen abban, hogy sikere vigyük ezt a feladatot, és ezt üdvözlöm. Aztán elmondanám még a következőt is. Miért most hozakodtunk elő ezzel a javaslattal, miért nem várjuk meg, míg a végrehajtási irányelv, a 2014-es irányelv átütetésre nem kerül. Nos, a 14-es irányelvet azért vezettük be, hogy gondoskodjunk arról, hogy a tagállamoknak több eszköz legyen a birtokában, hogy jobban működhessen az együttműködés, és hogy jobbak legyenek a szabályok. Tehát az irányelvvel pontosan a visszaéléseket és a csalásokat kívánjuk visszaszorítani, illetve az, hogy a szabályokat jobban alkalmazzák. Ebben az értelemben van szüksége a tagállamoknak a több eszközre, és ezzel az irányelvel ezeket meg is kapják. A tagállamoknak most az a feladata, hogy ezt az irányelvet gyorsan átültessék a gyakorlatba, és mi pedig azt várjuk, hogy ez június 18-ra meg is történik. Ez azonban önmagában nem elegendő. Elég bátornak kell lennünk, hogy a szabályokat is gorcső alá vegyük hiszen itt is vannak hiányosságok. Ezeket már megállapítottuk. Éppen ezért a bizottság eh, ígéretet tett a parlamentnek, hogy ezt a kérdést újra napirendjére tűzi. És hogy az egyenlő bérezést ugyanazért a munkáért alapelvet szem előtt tartva átvizsgáljuk, felülvizsgáljuk ezt az irányelvet. És ezért nem kell megvárni a végrehajtási irányelvnek a határidejét, hanem a meglévő szabályokat már most felül lehet vizsgálni. Azt gondolom, elnök úr, hogy bőven van még időnk, és alkalmunk is lesz erről további eszmecserét tartani tekintettel a technikai részletekre, de egy pár dologra vonatkozóan már most tudok konkrétumokat mondani. Ugye az A1-es fromanyomtatványjal kapcsolatban elhangzott egy kérdés, amely ugye azt bizonyítja, hogy a társadalombiztosítási befizetések megtörténnek a kiküldő országban. Nincs már itt a kérdésfeltevő, de nyilván, hogyha ilyen koordináció van, akkor ezeket szem előtt tartjuk, és az A1-es forma nyomtatványt megfelelően adaptálni kell, hogy helytálló legyen. Aztán ugyanaz a bérezés, ugyanazért a munkáért egy munkahelyen, ez egy fontos alapelv, és az, hogy a kollektív szerződéseket is szeretnénk maximálisan végrehajtatni, de ez csak a saját jogi keretrendszerünkön belül lehetséges. Úgyhogy felszólítom önöket, hogy olvassák el nagyon pontosan a szöveget, mert olyan messzire menő javaslatokat fogalmaztunk meg, hogy üzemi megállapodásokat is belefoglalhatunk az irányelvbe, de továbbra is kitartunk a diszkrimináció ellenesség mellett, és persze, hogy itt már a határokat feszegetjük. De kérem, alaposan tanulmányozzák a javaslatunkat, és akkor meglátják, hogy a kollektív szerződéseket már csak a szociális partnerek iránti tiszteletnél fogva is maximálisan betartjuk. Aztán még egy dolog, amit az expozém során is elmondtam már, Számunkra nagyon fontos a mobilitás megtartása Európában, hiszen ezt még tovább előrébb kívánjuk mozdítani. Erre vonatkozóan nagyon méltányos, világos és praktikábilis szabályokra van szükség, amelyeket azonnal át kell ültetni. Ugyanakkor a polgárok részéről mutatkozó hajlandóság is meg kell, hogy legyen, tehát egyrészt ott vannak a méltányos szabályok, de ezeket méltányosnak is kell értelmezniük, felfogniuk a polgároknak. Úgyhogy várom a további közös vitát, be fogjuk ültetni a hajóba, be fogjuk vonni a tagállamokat is. Ebben a tisztelt házban már sokszor találkoztam az önök jó szándékával, jó akaratával, és meg vagyok győződve arról, hogy közösen együtt működve tényleg sikerre visszük ezt a témát. Köszönöm. Köszönjük szépen biztos asszonynak, a vita ezzel véget ért. Ké- szót kér? Igen, nem válaszolt a kérdésemre. A előző vitában a Front National-tól vagy az ENF-től, tehát egy jobb, szélsőjobbos kolléga sem volt jelen a vitán. Nem tudom, elnök úr esetleg megtiltotta nekik, hogy részt vegyenek az ülésen, vagy egyáltalán nem érdekli őket ez a téma. Vajon a választási kampány idején miért mondják azt, hogy az Európai Unióra semmi, semmi szükség, mikor mi keményen dolgozunk, ők viszont nem jönnek el az ilyen fontos ülésekre? Köszönjük szépen! A következő napirendi pontunkra térünk rá.